Talán ez megoldás lesz. Nem csak arról van szó, hogy egy gép mondja meg, milyen irányban vezessünk, hanem az intelligens közlekedési rendszereket intelligensen kell használni, még egyszer mondom ezt. Lezárom a vitát, holnap lesz a szavazás 12 órakor. Most tovább lépünk a következő napi rendi pontunkra. a kikötőkbe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményei. Dirk Sterknek adom meg a szót négy percre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor Gdanskból Antwerpenbe megy egy konténerhajó, akkor az EU vizein halad, akkor bizonyos aleki követelményeknek nem kell, hogy megfeleljen. Ha azonban nem konténerként veszik figyelembe a hajót, hanem hajóként, akkor megint más alaki követelmények alá esik. Ez a helyzet így fenntarthatatlan. Egy egyezményt értünk el, ezért szeretnék a tárgyaláson résztvevőknek gratulálni, hiszen minden egyezmény előrelépés. Végre leegyszerűsítettük az administratív formalitásokat, elektronikusan folyik majd az adatcsere, és mindenki betáplálhatja a megfelelő adatokat. Ez azt jelenti, hogy a számítógép rendszerek is össze lesznek kötve egymással, ez egy hatalmas előrelépés ahhoz képest, hogy csak egy helyen lehetett táplálni az adatokat. Ezen kívül még tovább egyszerűsödik az eljárás, hogyha csak EU-s vizeken halad a hajó. De még nem egyszerűsítettük az eljárást, hogyha a teherhajók befutnak egy harmadik ország kikötőjébe is. A rakodásnál nem tudtunk még közös megegyezésre jutni, nem úgy, mint az EU-s kikötőkbe érkező, vagy onnan induló hajókra, de legalább egy közös nyelvet javasoltunk, ez az angol nyelv, és a tanács ezt abszolút nem akarja elfogadni. Az irányelvben az szerepel, hogy a tagállamok megpróbálnak közös kommunikációs nyelvet írásos és szóbeli kapcsolattartásra keresni. Én remélem, hogy a végén ez tényleg csak egy nyelv lesz. Az irányelvben azonban végre legalább a révkalauzokról szó esik. Itt a kivételeket tüntették fel, mikor nem kell élni a révkalauzi szolgáltatással. Én remélem, hogy erre a lehető leghamarabb egy egységes európai keretet alakítunk ki. A tanács el akarta nyújtani a tárgyalásokat, el akarta halasztani, mi előbbre akartuk hozni. Most itt 2015-ről beszélnek. Én szeretném, ha korábban lezárnánk ezt az ügyet, hiszen már most napirendre került ez a téma. Elnök úr, én úgy gondolom, hogy itt valóban előrelépésről beszélhetünk. Nagyon fontos az EU-s belsős közlekedés számára ez, ezen kívül a fenntartható közlekedés számára is az Európai Unión belül. Az, hogy a partmenti régiókat támogassuk. Csak nem értem, a tanács mindig csak a költségekről beszél, nagyon megnehezítik a tárgyalásokat, és nem akarják figyelembe véve, hogy milyen előnyöket hozhatna ez az irányelv. Soha nem mondják azt, hogy európai szinten gyorsabban kiegyezhetnénk. És így gyakorlatilag ellenzik az EU-s közlekedési politika megvalósulását. Ez mindig letöbbent engem, és igazából bosszant is elnök úr, úgyhogy remélem, hogy találunk egy európai megoldást. Örülök az eddigi elérteknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig biztos úrnak adom meg a szót, Kallas úr. Mr. President. Elnök úr, Tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani Dirk Törksnek, az előadónak erőfeszítéseiért. A kikötőbe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményei. Nagyon fontos ez a jelentés, és nagyon fontos előrelépés ennek a jelentésnek a megszületése. Ez az irányelv leegyszerűsíti az alaki követelményeket, és csökkenti a költségeket, mind a gazdasági szereplők, mind a fogyasztók számára. Ez az irányelv része annak a cselekvési tervnek, amelynek a célja, hogy egy egységes európai tengeri közlekedési térséget alakítsunk ki, egyszerűsítve az adminisztratív eljárásokat. A tengeri közlekedésben nagyon összetett administratív eljárások érvényesülnek, még akkor is, hogyha kizárólag nemzetközi piacon kereskedett termékekből áll a rakomány, vagyis szükségtelen administratív költségek merülnek fel. Nagyon fontos kérdést vetettek fel a vita során, mégpedig, hogy mi a határideje annak, hogy a kikötők elfogadják az elektronikus adatközlést a formaságok tekintetében, és elfogadtuk azt, hogy egy egyablakos rendszer alakuljon ki a tanácsi közös megközelítés összefüggésében. A bizottság készen áll arra, hogy megvizsgálja, hogy közös platformot kelljen kialakítani, az európai kikötők számára, és az intézményeknek átadja majd a bizottság az eredményeit, és további intézkedésekre tesz javaslatot. Elfogadja továbbá a jelentést a bizottság, például arra nézve, hogy a szabályokat kiterjesszék a belvízi közlekedésre is, ami a statisztikai adatok gyűjtését illeti, illetve a technikai megoldásokat. A bizottság tehát támogatja a kompromisszumot, amelyet az előadó és a tanács elnöksége hoztak létre. Ez egy nagyon jó kompromisszum, kiegyensúlyozott alapja a bizottsági javaslat, legalábbis alapelveiben. Köszönöm szépen, köszönöm Kállász úr. Most Grandes Pascalnak adom meg a szót másfél percre. Köszönöm, elnök úr, Kálasz úr. Itt egy olyan irányelvről van szó, amely a vám jogszabályokra, formai alaki követelményekre is vonatkozik és a kis távolságra vonatkozó közlekedést is elősegíti. Az a célja, hogy csökkentse a dokumentum és fizikai vizsgálatokat a hajókon, a zárukkal kapcsolatosan. Jelenleg ez az információ sokszor, ezt az információt sokszor meg kell adni. Ez nagyon intelligens munka volt, én árnyék előadóként részt vettem a munka záró szakaszaiban. Ez nagyon hatékony eljárás volt. Június 7-én volt a háromoldalú egyeztetés, konszenzusra jutottunk a tanács, a bizottság és a bizottság között és gratulálok Kálasz úrnak is, a biztos úrnak. Az egyablakos megoldásra és a hatályba lépésre vonatkozó megoldások kiegyensúlyozott kompromisszumot jelentenek. Köszönöm mindenkinek a munkáját, a bizottság közreműködését is köszönöm, mind a három félnek gratulálnom kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves képviselő úr. Most Deborah Szevekiánénak adom meg a szót két percre. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönhet mondani Sterks úrnak, aki kiváló munkát végzett ezen jelentés kapcsán. A mozgás szabadságát erősíti a hajózási ágazatban. Egyetértek a direktíva céljával, hogy minden európai szállítást szabadítsunk meg a fölösleges adminisztrációs tehertől. Nem csak a különböző hatóságoknak kell együttműködnie, hanem a különböző egyszerűsítési megoldásokat is egyszerre kell megoldani. Ez tenne jót igazán az egységes európai térség vérkeringésének. Az adminisztratív eljárások harmonizálása a tagállamok között lehetővé teszi a sokkal gördülékenyebb navigációt és szállítást a különböző kikötők között. Ez most egy 10%-os arányt jelent, azonban az elektronikus rendszereknek mindenféleképpen a leghamarabb meg kell valósulniuk, hogy minél kevésbé akadályozza az adminisztráció bonyolultsága az ügymenetet. Az elektronikus információ persze nem mindig jelenti azt, hogy minden eh, eredményesen működik. Eh, nyilván főleg akkor nem, hogyha az együttműködés, az interoperabilitás nem megfelelő. Az egy közös nyelv eh, sokat jelenthet, sokkal kevesebb administratív késedelemre kerülne is sor. Elnök, köszönöm szépen! Szerekiáni úrnak a felszólalást, és beszélt képviselőnek adom meg a szót 1 perc, 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami magát a címet illeti, a jelentés konkrét címét, Nos, ebben a szövegben, ebben a címben egy fontos kihívás rejtőzködik meg, amely a technikai, administratív kereteken messze túllóg. Nagyon fontos, jelentős politikáról van itt szó, amelynek az a célja, hogy versenyképesebbé és eredményesebbé, illetve vonzóbbá tegyük a tengeri szállítás egész, egész ágazatát. Ez a jövő ágazata, az egyik legjobb szállítási forma, hogyha védeni akarjuk a környezetünket. Kiváló jelentést fogadott, készített Sturks úr a árnyék jelentéstevőkkel együttműködésben. És voltak épp ezen narratíva kereteink közt elérjük a céljainkat, jobb koordinációt és egyszerűsítést érünk el a tengeri szállításban. Ezért nem habozunk. Maradéktalanul támogatjuk ezt a jelentést, még akkor is, hogyha szerettük volna, hogyha a végrehajtás egy kicsit élet erősebb lenne, aktívabb megközelítést alkalmaznánk az közös európai nyelv alkalmazása terén, de végül találtam kompromisszumot a tanácsal ennek örülünk, és ezért maradéktalanul támogatjuk a jelentést. Elnök, köszönöm szépen, beszélt képviselőnek. Két percben megadom a szót Péter Van Dalen képviselőnek. Voorzitter, het uitstekende rapport van collega... Elnök úr, kitűnő Sterks kolléga jelentése. Ez azt jelenti, hogy az európai hajó utazási piac sokkal átláthatóbb lesz, hiszen a formalitások leegyszerűsítnek. A bizottság különböző prioritásokat jelölt ki. Leegyszerűsítették az eljárást, és én azt gondolom, hogy a bizottság majd arra a végkövetkeztetésre jut, hogy ez igenis lehetséges ebben a szektorban. Ami a révkalauzi kivételeket jelenti, a verseny a révkalauzok között majd ö, igazságosabb lesz, és javul a szolgáltatás minősége. A közlekedési szakbizottság egyik tagja azt szerette volna, hogy egységesítsük a kommunikáció nyelvét. Én már többször elmondtam azt, hogy ez egy első lépés, de ez korán sem elegendő. Amíg vannak áldozatok és sebesültek ezen a területen, mint például a hajóbalesetek esetén, amelyeket az okoz, hogy két-három különböző nyelven folyt volna a folyamat, akkor nem tudom ezt egy eléggé hangsúlyozni. Egységes nyelvre van szükség, elnök úr. Akkor léphetünk előre. Köszönöm. Köszönöm, Van úr. Most pedig másfél percre Dominik Riké úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. És köszönetet mondanék Szenks úrnak is a munkájáért Gratulálok a tanácsal folytatott tárgyalásokhoz. Nagyon fontos előrelépés ez egy akadályok nélküli európai tengeri közlekedési térség kialakításában, amely megfelelő európai hozzáadott értéken rendelkezik. Ez az egyik legkörnyezetbarátabb szállítási forma. Nagyon ambiciózus ez a szöveg. Az administratív követelmények enyhítése szempontjából, a harmonizáció szempontjából, információcsere szempontjából az internet segítségével. Persze van egy kényes kérdés, a nyelv kérdése. A kompromisszum észszerű megoldást vet fel, vagyis elősegítené a kommunikációt, anélkül, hogy egyetlen közös nyelvet erőltetne mindenkire. A jelen helyzetben még nem vették figyelembe a szóban forgó lehetőségek mindegyikét, hiszen lehetnek hátrányos hatásai egy egyetlen közös nyelv használatának is. Köszönöm szépen, Erike úr. Most megkezdjük a spontán felszólalások sorát. Tikau asszony kap először szót. Köszönöm, elnök úr. A kikötőbe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményére vonatkozó irányelv egyszerűsítésre irányul, illetve az adatcsere megoldások, elektronikus megoldások kialakítására, egy ablakos rendszerre, illetve egyszerűsített eljárásra veszélyes áruk esetében. Ehhez nagyon jó együttműködésre van szükség az érintett hatóságok között. A bizottság jelentést kell, hogy tegyen a parlamentnek 2011 december 31-ig az irányelv alkalmazásáról. A bizottságnak meg kell állapítania, hogy az információs rendszer, a folyami információs rendszer mennyiben felel meg az elektronikus adatcsere platformnak, illetve ezzel mennyiben kompatibilis. A jobb kommunikáció érdekében ezt elismeri a 9. módosításban a jelentés, hogy az angolt kell használni munkanyelvként. Köszönöm, most Kessin Meissner asszonynak adom meg a szót. Prezident, Elnök úr, a biztos úr egy európai határ nélküli hajózási térségről beszél. Igen, ezt akarjuk, és ezt meg is tudjuk valósítani. Az exportjunk 95%-át tengereken bonyolítjuk le, illetve az áruknak a 40%-át Európán belül tengereken szállítjuk. Így aztán nagyon leegyszerűsíteni a dolgokat, ha harmonizálnánk a követelményeket. Ez az irányelv ezt célozza meg, ezért nagyra értékelendő. Csak sajnálatosnak tartom azt, hogy Dirk Sterks két dolgot nem tudott elérni, pedig szerette volna először is hogy a révkalauzi engedélyeztetést leegyszerűsítsék, hiszen ez józan javaslat volt, a másik pedig, hogy legyen egy egységes nyelv. És igen, én is azt hiszem, hogy az angol erre alkalmas. Nem lehet megengedni, hogy a tengerészek mindenféle nyelveken beszélnek, nem értik meg egymást, és emiatt balesetek következnek be, halálesetek. Pedig ebben a nagyon környezetvárát közlekedési módon beszélhetnénk egy nyelvet is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a biztos úrnak, aztán pedig a jelentéstevőnek. Biztos úr. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen a megjegyzéseket és az egyöntetű támogatásukat. Nagyon örülök ennek a javaslatnak, nagyon fontos előrelépés ez. De váránk egy sokkal nagyobb lépés még ahhoz, hogy megoldjuk a közös hajózási terület létrehozását, és lebontjuk a vám területeket. Ez lesz az igazán nehéz feladat. Most csak formalitásokról beszélünk, ezek ugyan fontosak, és nem pusztán administratív kérdés ez, de felteszem a kérdést, mikor jutunk ideig a vám alaki követelményekkel, hiszen ezek még sokkal ellentmondásosabbak és összetettebbek. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, most pedig Dirk Sterksnek adom meg a szót, a raportőrnek wil nog eens alle collega's bedanken, meneer de voorzitter, die hebben... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki együttműködött velem. Köszönöm a biztos úrnak is a barátságos szavait. Éppen azt mondta el, hogy a vámrendszer nem különülhet el teljesen a hajózási rendszertől, a tengerhajózástól. Köszönöm szépen, biztos úr, önnek ezt, hogy megemlítette. Ami a révkalauzok helyzetét illeti, hát talán itt nem tértünk ki arra megfelelő módon, hogy a kikötők milyen szerepet játszanak hiszen ezek összekötik a szárazföldi közlekedési módokat a tengeri hajózásra. Jó minőségű kikötőkre van szükségünk. Ezen kívül. Ami a belvízi hajózást illeti. Hát, itt valóban felvetődik a kérdés, a nyelv kérdése, illetve az, hogy milyen összeköttetések valósíthatók meg. Igen, az angol legyen az egyetlen nyelv, én értem az érzékenységét ennek a kérdésnek. Én egy olyan országból jövök, <laughs> ahol a nyelvi kérdés aztán tényleg mindig napi renden van, és én is szeretném már, hogyha ebben a bábeli toronyban a saját anyanyelven beszélhetnék, de azért itt ez nem egy érzelmi kérdés, ez egy szakmai kérdés, biztos úr. Ezért aztán nem elég, amit elértünk. Hiszen nagyon fontos az, hogy a nemzetközi hajókereskedelemhez és a nemzetközi szervezetekhez, tengerészekhez milyen a kialakított kapcsolatunk. Az egyik kolléga azt mondta, hogy a nyelv alkalmazása nagyon fontos de természetesen az is nagyon fontos, hogy hatékonyabban dolgozhassanak az emberek ebben a nagyon környezetbarát szektorban. Köszönöm szépen, biztos úr, sok sikert kívánok, nagy sebességet és kitartást ehhez a területhez. Köszönöm, elnök. Akkor ezzel lezárom ezt a témát, holnap szavazunk déli 12 órakor. A következő napi rendi pont a közlekedés.